Good afternoon, everybody. I'm... Üdvözlök mindenkit. Kicsit meglep engem, hogy csak ketten vannak itt, de két fontos tagunk van, úgyhogy kezdjük el. A tolmácsok tájékoztatják önöket, hogy munkajogi konfliktusban állnak az EP vezetőségével, az egy oldalon bevezetett új munkavégzési szabályok miatt. Ez sztrájk figyelmeztetéshez vezetett sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a konfliktus miatt a tolmácsolást csak a napi rend szerinti időpontig fél hétig biztosítjuk. Akkor fogadjuk el azt a um, jegyzőkönyvet, amelyet mindenki megkapott. Um, a április 23-24 és május 3. ülés jegyzőkönyvét úgy látom, hogy senki nem tett észrevételt, és már is elkezdjük az ötös napi rendi pont taglalását. Ez pedig az um, a 08132017 2017 es számú petíció az Európai Bizottság keretirányelvének hulladék státusz megszüntetésére vonatkozó válasz a rendelkezésének olaszországi általános megsértéséről. Agazzi úr és Márkó Kaldiróli vannak itt, 5 percet kapnak ketten, megadjuk nekik a szoktesség parancsoljanak. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy felszólalhatok a hulladék szennyezés és égetés kérdését gyakran halljuk Olaszországban. A CSS vegyes hulladékot elégethetőnek tekintik, de ez voltak éppen egy szétválasztható hulladék volt, volna, és ezért veszélyes, hogyha ezt elégetik. Emilia Rományában évek cikke óta a nyomonkövetés megmutatja, hogy az hulladék égetők közelében nagyon magas a légszennyeződés és a megbetegedés, a máj, a tüdő, a vastagbél, a Hodgkin limfóma mind megbetegszik. Torinóban pedig a tanulmányok azt mutatták meg, hogy a gyermekek körmében Ezer százalékkal több arzén, 200 százalékkal több alumínium, 50 százalékkal több króm és 100 százalékkal több um, vanádium található a megengedett szintnél. Aki a padániai felsége, felsíkon él, um, folyamatosan uh, beleütközik a környezetszennyezés következtéményeibe, és a WHO is kijelentette, hogy 80 ezerrel több ember hal meg Olaszországban, mint amilyennek kellene, és ezek a halálesetek mind a környezetszennyezésre vezethetőek vége. Minden naposok, tehát a a, ilyen esetek. Főleg problémát jelent az, hogy a vegyes, válogatatlan hulladékot égetik el. 2 millió 800 ezer tonnát kizárólag Lombardi, Lombardiában. A cementművek Olaszországban gyakran a lakó területek közelében működnek. Például a Kaluszko dada 20 ezer lakos közelében él, és így a vegyes válogatás nélküli hulladékba bekerül például a műanyag hulladék is, amelyről egyébként az Európai Unió legújabb jogszabálya szól, és ezt a vegyes válogatás nélküli hulladékot éghető anyagnak adják el a szemetműveknek, Ugyanakkor például Fanna és Mannyágóban egy tanulmány azt mutatta meg, hogy a PCB sokkal magasabb értékben van a különböző tartott állatok húsában, és ugyanez a helyzet más területeken, például Abruzzóban is, ahol a, egyelőre nem engedélyezik a CSS alkalmazását a cementművekbe egész addig, amíg hatóbb egészségügyi ellenőrzéseket nem hajtanak végre. Éppen ezért tehát meg kell akadályozni, hogy a sok tanulmány által többek között az ESZKÉP, az Európai Unió által finanszírozott tanulmány által kimutatott káros eredmények, káros kihatás eléri az embereket. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a környezeti szempontból megengedhetetlen, hogy egy ilyen új hulladék alapú energiahordozó anyagot égessenek el a cementgyárakban, meg kell akadályozni azt, hogy ez megtörténhessen. Ugyanakkor Okay. Ezek a cementművek, mint mondtam, gyakran lakóterület közelében vannak, és súlyos kihatásuk van. Meg kell akadályozni, hogy ne a legjobb technológiát alkalmazzák. E, a cementgyárak ezeket a hulladékanyagokat égették el, olyan hulladékanyagokat, amelyek klórfenilt és más rész tevőket tartalmaznak. Az hulladékra ezek az olasz cementgyárak, mint alternatív tüzelőanyagra tekintenek, például a kéne kibocsátás sokkal magasabb a megengedetnél. Éppen ezért tehát eh, meg kell akadályoznunk, még egyszer mondom, hogy eh, ezt a hulladékanyagot alkalmazzák. Egyéb iránt az Európai Cementgyárak Szövetsége is maga síkra szállt ezen eh, tüzelőanyag alkalmazás ellen. Figyelembe kell tehát venni az idevágó törvényeket, az olasz idevágó törvény ugyanakkor egyszerűsített eljárásban enged, teszi engedélyezhetővé ezt a fűtőanyag alkalmazását, és így az engedélyezés is egyszerűsödött ezzel ütközve az idevágó jogszabályokban, többek között a 75-2010-es európai irányelvben a legjobb technológiát kell alkalmazni a cementgyárakban is, ugyanakkor ennek a kötelezettségnek nem tesznek eleget. Az olasz cementgyárak a legolcsóbb, könnyen hozzáférhető hulladékot vásárolják meg, és égetik el válogatás nélkül. Gyakran a egészségügyi hatást mérő tanulmányok finanszírozását maguk a cementgyárak biztosítják, ezzel az összeférhetetlenséget teljesítve be, és így nem mutatják ki persze ezek a tanulmányok, hogy milyen kártékony hatással van ezen vegyes válogatás nélküli hulladékanyag eltüzelése. Az ilyen módon termelt cement ugyanakkor most az elnök megszakítja, 5 perce van, 6 és fél perce beszél, ráadásul milyen sebességgel. A bizottság miután megragadta a szót, még ön még egyszer megkapja a szót, és akkor meghallgatjuk még önt, most pedig megadom a bizottság képviselőjének a szót. Nem kaptunk a bizottság képviselőtől írásos választ, tehát várjuk az önök szóbeli válaszát bizottság. Yes, thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hittem, hogy választ kaptak írásban. Legalábbis készült egy ilyen válasz, igen. Rendben, akkor szóban válaszolok. The problem here uh, raised by the petitioners is a kérelmezők a hulladék elhelyezésről, az égethető szilárd hulladékról nyújtották be a petíciójukat. Az end of waste hulladékokat illetően a hatos cikke az irányelvnek szabályozza az ilyen hulladékokat. Amikor nincsen egységes EU-s kritérium, akkor a tagállamok saját kritériumokat alkalmazhatnak, így tett Olaszország is tájékoztatta a bizottságot és a többi tagállamot erről. A technikai intézkedésekről szóló szabályoknak megfelelően. Ez garantálja azt, hogy a kritériumok objektívek, és figyelembe veszik a környezetvédelmet és az emberi egészség védelmét. Ezen kívül az irányelv az ipari kibocsátásokról a cementművekre is vonatkozik, és ez lehetővé teszi a lehető legjobb technológia alkalmazását. Ezek azok a technikák, amik a környezetvédelmét és az emberi egészségvédelmét garantálják. Ezeknek az irányelveknek a célja az, hogy védje ezeket a legmagasabb szinten, a jelenlegi tudományos adatoknak megfelelően. Ebben az esetben nincsen bizonyíték arra, hogy a két irányelv kitételeit megszegték volna, amely megszegné az EU-s joganyagot. Úgyhogy a bizottság, ha azt tapasztalja, hogy egy ipari létesítmény nem tartja be ezeket a kitételeket, akkor a nemzeti hatóságoknak kell felmérni a jogsértést, és foglalkozni ezzel. Ez nem a bizottság kompetenciája. Az egyéni ipari létesítmények biztonságának felmérése. Mi úgy gondoljuk, hogy maga a rendelkezés az megfelelő az EU-s irányelvnek köszönöm. Elnök, köszönöm. Antiko asszonynak, és megadom a képviselőknek a szót, Evi asszony. Grazie, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kell mondanom, hogy meglehetősen furcsának találom. Érthetetlennek találom a bizottság által adott választ. Először is a petensek nem egy konkrét esetről szólnak, nem egy cementműről beszélnek, hanem egy szisztematikusan jelenlevő problémáról beszélnek, a hatályban lévő törvényekről beszélnek, az olasz törvényekről, és a 2013-os törvényről elsősorban, amely lehetővé teszi ezen szilárd válogatás nélküli hulladék elégetését, ezzel egy hatalmas piac nyílt meg, és az ilyen másodlagos válogatás nélküli szilárd hulladék kvázi tüzelőanyaggá vált. Ez Olaszországban és Európában is probléma, de azt kell látni, hogy Olaszországban nem tesznek előfeszítéseket a hulladék eh, válogatására, újrahasznosítására, hanem egész egyszerűen tüzelőanyagként tekintenek ezen szilárd hulladé, eh, hulladékra, és ezzel egy hatalmas piacot teremtettek, kvázi generálva azt, hogy tüzelőanyagként adják el ezt a hulladékot a cementműveknek, így veszélyeztetve a környezetet, az egészséget, és így nem megfelelve a körforgásos gazdaságból eredő kötelezettségeknek. Nagyon nehéz lesz így Olaszországban ezen kötelezettségnek eleget tenni. Azt hiszem, hogy a helyzet teljesen világos több ponton bírálható a ezen szilárd hulladék tüzelőanyagként való alkalmazása Olaszországban. Nem csak az emberi egészségre veszélyes, ez ráadásul nem csak a kibocsátás során veszélyes a cementgyártás, hanem még maga a cementi szennyezet lesz. A cementgyárak közelében például lezártak erdei utakat, egész egyszerűen, mert életveszélyes ezeken menni, olyan nagy a szennyezettség ezeknek az utaknak. Teljesen érthetetlen tehát ez a helyzet. A NOx kibocsátás a cementműveknél jelentősen csökkenthető volna csupán azáltal, hogy nem ezzel a hulladékkal fűtenek, nem ezzel használják, nem ezt használják energiatermelésre, és um, így megakadályozható volna az, hogy ne csak a noxot, hanem nehéz fémeket is más mindenfajta környezetre és az emberi egészségre veszélyes anyagot kibocsássanak. Egy szóval, hogy egy szóval mondjam elnök asszony. Kérésünk az, hogy maradjon nyitva ez a petíció, vizsgáljuk tovább ezt az ügyet, ne térjünk napi rendre ezen ügy fölött. Azt is kérjük ráadásul, hogy Nemzeti szinten um, a környezeti hatóságok vizsgálják ki ezt az engedélyezést. Ez egy olyan csa- csata, amelyet egyebiránt mi, az öt csillag mozgalom évek óta folytatunk, tisztában vagyunk a helyzet visszasságával, és reméljük, hogy Európától kapunk most egy gyors választ erre a helyzetre, és reméljük, hogy sikerül majd egy független tanulmányt is elkészíteni, amely eh, valóban feltárja, hogy milyen kihatással van a hulladék eh, égetése a cementművekben. Hiszen a cementet középületekben, lakóházakban is alkalmazzák, és itt is még károsíthatja az egészséget az ilyen módon előállított cement. Szóval egy szóval az állampolgárok egészséget több fronton is veszélyezteti az ilyesfajta termelés. Köszönöm szépen, Pedicini. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a Környezetvédelmi Szakbizottság tagja vagyok, az öt Csillag Mozgalom képviseletében, és megoszthatom önökkel a tapasztalatomat a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Ez talán az itteni bizottság számára is érdekes lesz. És talán érdekes lesz a petensek vagy a panaszosok számára is, hiszen hosszabb ideje éppen e, e petíció kérdéskörével is foglalkozunk. Nem akarom a nehéz fémek, a dioxin e, és az alumínium szennyezés e, hatását az egészségre megemlíteni. Nem akarom még egyszer elmondani, hogy a vegyes szilárd hulladék alkalmazása milyen kártékony lehet, hanem csupán arról számolnék be, hogy jelenleg minden olasz régióban, ahol um, a cementgyárak uh, elégetik a hulladékot, uh, <clears throat> megteszünk mindent annak érdekében, hogy um, feltérképezzük a helyzetet, és megakadályozzuk ezt a fellépést. A Környezetvédelmi Minisztérium 2013-24-es út, utasítása az end of waste irányelvet, a 2008-as irányelvet tévesen értelmezi és tévesen ülteti át, ugyanis az irányelv szerint minden tagállam maga dönthet arról, hogy milyen kritériumok alapján engedélyezi, a hulladék alkalmazását, és um, hogy a, a tagállam hatósága biztosíthatja, hogy um, a egészséget nem károsító határértékeket szabjon meg. Márpedig ez a szilárd hulladék veszélyezteti az egészséget. A 2006-ban elfogadott irányelv pedig az engedélyezés és a, a vegyi anyagok engedélyezése és kibocsátásának csökkentésére vonatkozik. A klinker és a cement olyan termékek, amelyek szintén szennyezőek lehetnek. Összességében tehát a hulladék, illetve az itt felhasznált és elégetett hulladék nem tekinthető eh, nyersanyagnak, ráadásul egy sor veszélyes anyagot hordoz harmadsorban, és ezzel zárom is mondandómat, ez a hull, vegyes hulladék olyan magas alumínium tartalommal, tart, tart, tartalommal rendelkezik, amely veszélyes az egészségre, ezt válogatással, újrahasznosítással fel lehetne használni. Tisztában vagyunk, tehát milyen drámai a helyzet, és még egyszer mondom tehát a pettenseknek, hogy mindenhol Olaszországban, a cement műje hulladéket éget el, tanulmányt készítünk. Köszönöm szépen, most pedig megadom két percre a petíció elkészítőinek a szót. Calderolo úr, eh, nagyon barátságtalanul elvettem öntől a szót, tehát Miért nem? Nem kell felolvasni a Kaldiróli úr, megkaptuk ezt a levet, nem kell olvasgatni. Mi volna, hogyha egyszerűen reagálna arra, amit elhangzott a kollégák részéről? Ez nagyon hasznos volna, hogyha elmondaná nekünk szabadon, amit gondolt. Hát csak egy szempontot szeretnék kiemelni. A bizottság válasza többek között arról szól, hogy a nemzeti átültető törvény azt mutatja meg, hogy engedélyezhető a cement gyárakban ezen hulladék alkalmazása. Ugyanakkor a környezetvédelmi főigazgatóság különböző tanulma mintavételéhez mutatták, hogy negatív, negatív eredményekkel jártak, és veszélyesek ezek a cement égető cementgyárak. A tanulmányok eredményeinek ugyanakkor semmilyen fajta igazgatási következménye nincsen, és ahogyan az önök képviselő is elmondta, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség egy eh, átfogó tanulmányt eh, készít jelenleg, amely a művek környezeti kihatásait vizsgálja egész Olaszországban, és eh, remélem, hogy az eredményre is vezet majd. Köszönöm. Akkor próbáljuk meg összefoglalni. Persze, nyitva marad a petíció, és várjuk a bizottság írásos válaszát, hogy teljes módon áttekintessük. Köszönöm, hogy szóban reagált, de írásban is látnunk kell ahhoz, hogy minden egyes részletet tudomásul vehessünk. A következő javaslatom. Tegyük ezt, elemezzük a bizottság írásos válaszát, és küldjünk egy levelet az olasz kormánynak, mutassunk rá, hogy nagyon aggaszt minket a helyzet, és mi, mint petíciós szakbizottság teljes mértékben tudatában vagyunk az eseményeknek, és akaszt minket, hogy nem bánnak ezzel a kérdéssel kellőképpen. Ha elfogadható, akkor ezt tesszük, úgyhogy ez az üzenetem. Látom, hogy a kérelmezők mosolyognak, ez nem magától értetődő, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek ide, köszönöm, rámutattak, hogy milyen súlyos a helyzet, és élvezzék a délutánukat Brüsszelben, annak ellenére, hogy az idő korán sem olyan, mint Olaszországban, de élvezzék a helyi dolgokat. Akkor a következő petíció, az 595-ös, egy spanyol vízrezervoáról, egy spanyol vízerőműről, a Szállászász Koncsász szivattyús energiatározóról. Szeretnénk mindenkit közben tájékoztatni, hogy a tolmácsoknak meg akartam adni a szót akkor, amikor több tag van a, a szobában, itt a teremben, de nincsen több, úgyhogy nem tudom, a tolmácsok most szeretnék beolvasni, akkor 30 másodpercben ismét. A tolmácsok tájékoztatják önöket, hogy munkajogi konfliktusban állnak az LP e vezetőségével az egy oldalon bevezetett új munkavégzési szabályok miatt. Ez sztrájk figyelmeztetéshez vezetett. <clears throat> Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a konfliktus miatt a tolmácsolás csak a napi rendszerinti időpontig, 18.30-ig biztosítjuk. Köszönöm. Akkor most mindenki tudomásul vette. Nagyon fontos, hogy betartjuk mindig az időt, különösen ma, ahogy hallottuk, és a kéremező nincs itt, de a bizottság mindig itt van, úgyhogy a bizottságja szó. Amelin Vargas asszony? Vagy Kavadas úr? Eliza Vargas. Akkor tessék önél szó. Rendben van, spanyolul fogok hozzászólni. Köszönöm szépen, a asszony. Köszönöm mindenkinek, és üdvözlök mindenkit. Figyelembe véve, hogy a kérelmező nincs itt, röviden ismertettem ezt a kérelmet, hogy miről szól. A kérelmező egy szivattyús energiatározó vízerőműről szól, amely Spanyolországban helyezkedik el. Az egyik egy nagyon jó ökológiai helyzetben levő szalaszban, jó minőségű, a másik pedig nem túl jó minőségben, ez az Esconchas területen helyezkedik el, vízgyűjtő területen. A kéremező rámutat, hogy mennyire veszélyes az, hogyha az ivóvíz minőségét szennyezzük. Februárban választ kapott a bizottságtól, és ekkor a kérelmező múlt pénteken, június 15-én választ küldött erre, a bizottság tudomásul vette ezt a választ. Először is. Hagy emlékeztessünk mindenkit, hogy Spanyolország, mint tagállam, felelős azért, hogy az európai irányelveket betartassa. És hogy a környezetvédelmi iránymutatásokat kövesse. Információink szerint a közösségi jogszabályokat átültették a spanyol jogrendbe. Volt egy nyilvános meghallgatás, volt egy környezetvédelmi hatástanulmány az esetleges kockázatokra rámutattak, és arra is, hogy hogyan lehetne ezeket megakadályozni. Akárhogy is szeretnek rámutatni arra, hogy az, hogy még nem hagyta jóvá a felelős hatóság a terveket, tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy nem hagyta jóvá, ez egy adminisztratív lépés lenne, amelyet a spanyol hatóságok megtehetnek, ami kiegészítő információkat illeti. Szeretnénk rámutatni arra, hogy a kérelmező rámutat, hogy mennyire kockázatos csak ezek az erőművek, és hogy mennyire veszélyeztetik a vízgyűjtő területnek a biztonságát. Vannak tanulmányok, hogy nem jó az ivóvíz minősége, és maga a vízerőmű bizonyos derogációkat élvez, és így a zónának a környezetvédelmi kitűzéseit mérni lehetne, amely konkrét objektív adatok, hogy milyen a vizeknek a minősége a régióban. A bizottság azonban úgy gondolja, hogy ez a projekt nem sérti meg azokat az irányelveket, amiket a kérelmező megemlít a beadványában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy könnyen összefoglalhatjuk ezt, hiszen a bizottság azt mondja, nincsen valóban mérhető negatív hatás a Natura 2000 térségben. De vannak azért hiányosságok, és a bizottság itt figyelemmel követi, hogy mi történik most és a jövőben. Úgyhogy azt hiszem, hogy bízhatjuk a bizottságra ezt az ügyet, de ideje, hogy lezárjuk ezt a petíciót, mivel a Natura 2000 helyek, élőhelyek nem sérülnek, és a vízminőség sem. De csak ketten vagyunk, ez elégendő? Hozzá szeretne szólni? Solo porque a la luz de la respuesta de la comisión y un poco la... Igen. Figyelembe véve, hogy mit itt a bizottság, és mit hallottunk, lezárhatjuk a petíciót, és csak kérjük a bizottságot, hogy kövesse nyomon. Rendben, akkor egyetértünk mind a hárman. Köszönöm, köszönöm a bizottságnak, és térjünk át a következőre, mert itt sincs a kérelmező. Ez a 0614 a kérelmezett tulajdonában levő telek nyilvános ivóvíz hálózatra történő rákötéséről. Húha! Fernández eh, Benilo ha jól olvasom, kérem meg. Igen, igen, én is magyarul. A presidente, buenas tardes. Elnök asszony, jó napot kívánok önnek is és mindenkinek. Az Európai Bizottság megvizsgálta a petícióban foglalt tényeket, és felvettük a spanyol hatóságokkal is a kapcsolatot. A bizottság véleménye szerint két irányelv releváns itt, az egyik az ivóvízről szóló irányelv, a másik pedig a hulladékvízről, a szennyvíz kezeléséről szóló irányelv. Ahogy ezt a petíció benyújtójának is elmondtuk, nincs olyan Európai Uniós jogszabály, ami az ivóvíz ellátásról szól, az európai irányelvek csak az ivóvíz minőségét határozzák meg, hogy biztosak legyünk abban, hogy a fogyasztókhoz eljutó ivóvíz egészséges és tiszta. A kicsi, egy, egyéniek használt alternatív rendszerek, például a kis agglomerációkban, ezek esetében döntés kérdése, hogy ezek a tisztaságra vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak vagy nem. Megvizsgáltuk azt, hogy a szennyvíz irányelv kapcsolatban sértésre került a sor, de arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a település rész nem esik a várostervezési jogszabályok hatája alá. Tehát az egészségügyi ö, szempontból olyan fontos csatornahálózatot nem tervezték meg, mivel nem tartozik például Kordoba városához. Kordoba városától gazdaságok választják el ezt a településrészt, úgyhogy olyan településrésznek tekinthető ez, aminek ez nincs tehát kapcsolata a városa, hanem egy különálló 500 fős település résznek tekinthető. Ez a következtetéseink szempontjából fontos tényező. Ami a városi vizek kezeléséről szóló irányelvet érinti, itt egy, több ezer fősnél kisebb települések esetében nincsen kötelezettség arra vonatkozólag, hogy az Európai Bizottságnak beszámoljanak a szennyvízkezelésről. Mindazonáltal az egyéni alternatív rendszerek megoldják a szennyvízkezelést. Az Európai Bizottság szerint a petíció benyújtójának a kérdésével a spanyol hatóságokhoz kell fogla, fog, ö, fordulni, nem az Európai Bizottsághoz. Mivel az európai jogszabályok által meghatározott településméret alá esik az érintett település. Elnök, kíván -e bárki hozzászólni a képviselők között? El sem hiszem legtöbb alkalommal túl sokan szeretnének hozzászólni, és ma épp ellenkező helyzet állt elő. Nos, mit is tegyünk itt? Szerintem, mivel mi is tudjuk, hogy Spanyolország ellen jogsértési eljárás indult talán tavaly októberben, új értékelésre lesz szükség meggyőződésem, hogy új értékelés lesz szükség, úgyhogy igazából azt kell tennünk, ahogy ön is mondta nagyon jogosan, hogy a regionális hatóságokkal kell felvennünk a, hat- a kapcsolatot, küldjünk nekik levelet, és amikor ez megtörtént, akkor nyomon követjük a helyzetet, és le tudjuk zárni a petíciót. Szerintem ez a legjobb megoldás. Küldünk egy levelet arról, amit hallottunk ma, arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk, és ezután lezárjuk a petíciót. Mert ebben az esetben más szintet érint az ügy, és most már négyen vagyunk, négy képviselő tudja meghozni ezt a döntést, tegyük tehát ezt meg. Köszönöm szépen. Igazából még több időnk is van, mint amit előirányoztunk. Várjuk a következő petíció benyújtóját, a 606-os, számú petíció gazdasági jogok és tulajdonjogok külföldön való megsértésére vonatkozó stratégiákról. Rodriguez asszony, egy német állampolgár, valahol itt van, akkor kérem most mindenkit, hogy egy 3-4 percben a gyors telefonjaikat intézzék el, és 45-kor 15 óra 45-kor a petíció benyújtója jelenlétében tudjuk folytatni a munkát. 15.45-re gondoltam, mondja az elnök asszony. Nos, tehát akkor most van egy pár pillanatunk, mindenki ihat egy pohár vizet, beszélgetett a szomszédjával, felhívhatja az asszisztensét, vegyen egy banánt. 5 perc múlva. Na jó, legyen egy kicsit több 45-kor pontosan folytatjuk a munkát, jó?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 Okay. I gave you a few... Rendben van, mindenki kapott néhány percet. Azért, hogy felkészülhessem. The... Akkor üdvözlöm a kérelmezőnek a képviselőjét, Martán Rodriguez-t. Úgyhogy üdvözöljük a petíciós szakbizottságban. És akkor meg is adom a szót önnek és hát kérnék mindenkit, a tanácsadókat főleg, hogyha megbeszélni valójuk van, azt a termen kívül intézzék el. Kérem mindenkit, hogyha megbeszélni valója van, a termen kívül tegye ezt. Rodriguez úr, tessék öné a szó. Uh, can I speak in French? Franciául szólhatok-e? bármilyen hmm. nyelven a 22 hivatalos nyelv közül. Én is szeretem, ha a svédül nem, ez vicc volt. Franciául, angolul, spanyolul, ahogy csak szeretne. 5 percre öné a szó, látni fogja az órán, úgyhogy látni fogja, hogy hol tart. Rendben. Merci, honorable. Je suis honoré. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai napon, hogy hallathassam családom hangját, és ugyanezen alkalommal annak a népnek a hangját is hallathassam, akik közül származom. Benini vagyok, Nyugat-Afrikából származom. Van családom, gyermekeim, feleségem. A feleségem német. A gyermekeim németek és svájciak. És Beninben egy nagy cégnek a tulajdonosai vagyunk. Ma azonban egy olyan helyzet áldozataivá váltunk, ami politikai helyzet, És mivel csak öt percem van, annyit szeretnék csak elmondani erről, hogy a családom, a családom tól gyakorlatilag elvettek mindent Beninben, amit befektettünk ott. Sajnos nem én vagyok az egyetlen áldozata ennek a helyzetnek. Nagyon sok vállalkozás esett hasonlóan áldozatául a jelenlegi kormányzat lépéseinek, mivel ellenzékiek vagyunk, versenytársnak tekintenek bennünket. Egy vagy más módszerrel így aztán elveszik az ember tulajdonát. Már nincs igazság, nincs igazságszolgáltatás, hiszen az elnökünknek a személyes ügyvédje lett az igazságügyi minisztérium vezetője. És ő az állam érdekeit védi ebben a hivatalában. A legfrissebb hír az, hogy az elmúlt héten ez az úriember az alkotmánybíróság elnöke lett. Azóta az összes igazságügyel kapcsolatos döntés minden, ami akár a politikai vagy gazdasági ügyeket, vagy társadalmi ügyeket érinti, gyakorlatilag most már a levegővétel is az elnöktől és az elnök klányától függ. Ami a vállalatainkat illeti. A családunk jelen pillanatban minden tulajdonától megfosztva találja magát. Afrikában, ami ilyenkor a legnagyobb gyapot feldolgozó üzem, a Sheraton Hotelt is elvették tőlünk. A rendőrség és a csendőrség részvételével ragadták el tőlünk a tulajdonunkat. 35 millió euróról van szó, amit elveszítettünk azon szerződések miatt, amiket nem tudtunk teljesíteni. Óriási károkat szenvedtünk tehát, több mint 40 millió eurót veszítettünk el, vettek el tőlünk a tavalyi évben ezeket tudom, ezeket az elvet, javakat tudom bizonyítani is. Két dolgot szeretnék elmondani, amit tudnak egyébként ellenőrizni is. Az egyik, elnökünk kinyilatkoztatta nyilvánosan, hogy ahhoz azért, hogy újra válasszák, azért a versenyt meg kell, hogy tiltsa ki kell, hogy írtsa a versenytársakat minden módon, ahogy csak tudja. A másik, nincs igazság, szolgáltatás, hogyha bíróságra mennénk, akkor még minket ítélnének el. És már nagyon sokan börtönbe kerültek, még képviselők is. Még az alkotmánybíróság döntéseit sem tartják be, azokat a döntéseket, amelyek az új elnök érkezése előtt születtek. Azt hiszem, hogy ezzel az öt percemet sajnos kimerítettem, nem akarok visszaélni az önök idejével, de amit szeretnénk kérni az Európai Bizottságtól az, hogy gondolkozzanak el, hogy nem lehetne -e valamilyen megoldást találni, hogy ami a miénk, azt vissza tudjuk szerezni. Nagyon jelentős javaink voltak ebben az országban. 200-250 millió euróról van szó, Ennyit ruháztunk be ebben az országban, és szükségünk van az önök támogatására. Köszönöm szépen! Én szeretnék köszönetet mondani önnek, uram, mondja az elnök asszony. Az Európai Bizottság képviselője Sákon úr itt van a körünkben. Meg is adom önnek a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is franciául fogok beszélni. A petíció benyújtójának a petíciójának kettős tartalma van. Az egyik az Európai Bizottságtól azt kérte, hogy a családjának a helyzetét javítsa az új Benini elnök beiktatása óta, ugyanis ez nagyon romlott. A másik a tulajdonjogot próbáljuk megvédeni, illetve a magánbefektetők jogait általánosságban az afrikai országokban. Kettős tartalma van tehát a petíciónak, úgyhogy nagyon elmélyülten kellett az Európai Bizottságnak megvizsgálni ezt a két kérést, illetve a saját kompetenciánkat is. Az első rész a Benini kormányal való konfliktussal kapcsolatban az az ajánlásunk, hogy a Benini igazságügyi rendszer felleviteli lehetőségeit aknázzák ki. Értem, hogy nem bízik a petíció benyújtója ebben a rendszerben, de sajnos ez a szabály a helyi igazságügyi ö, szervekhez tudnak fordulni, például a nyugat-afrikai bírósághoz, a nyugat-afrikai országok szövetségének a bíróságához, vagy egyéb a regionális szervezetek vitarendező, illetve igazságügyi szerveihez tudnak fordulni, ezeknek vannak ugyanis ebben a régióban kompetenciái. Az Európai Uniónak nincsenek. A másik kérés az Afrikában beruházóknak a jogainak a védelme, a büntetlenség elleni ö, fellépést támogatja az Európai Bizottság mindenhol annak érdekében, hogy a beruházást ösztönözni tudjuk. Ezt három szinten tesszük. Az egyik a politikai párbeszéd a partner kormányzatokkal a kotonói egyezmény értelmében. A második regionális párbeszédet, szektori, ágazati párbeszédet folytatunk a költségvetési támogatási programok keretein belül amivel szintén próbáljuk az üzletemberek helyzetét javítani és biztosabbá tenni, a harmadik pedig a külső beruházási terv, ami 2017-ben indult el. Ez a harmadik, az az egyik pillére, tehát a, ennek a, az egyik pillére szintén a külföldön beruházók védelme. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy megmagyarázta a helyzetet számunkra. Most a kollégákat tudjuk meghallgatni, megnyitom a lehetőséget előttük. Mr. Jár? Jár úr, tessék. Hát egymásra tekintünk, és valóban a tekintetünkből a tanácstalanság olvasható ki. Nem értem a helyzetet illetve hát értem a helyzetet, de az a kérdés, hogyan segíthetünk mi? Csomó mindenről beszélünk, a menekülés mögött rejlő okokról, a gazdaság helyzetéről Afrikában, is újton újra azt látjuk, hogy a politikai viszonyok miatt fenek, feneklik meg a fellépés a véleményszabadság, a szólásszabadság, a jogállamiság mindenképpen egy állam működéséhez tartozik, bármilyen formában is működjék ez az állam. De a kérdés most az, hogy hogyan lehet a petíció benyújtóinak, a panaszosoknak segítenünk. Voltak éppen tehát elkobozták a tulajdonukat. A panaszos azt mondja, hogy semmilyen jogorvoslati lehetőség nem rendel, jogorvoslati lehetőséggel nem rendelkezik. Hát ez nagyon aggasztó. De hát persze ez a kérdés, hogy mi hogyan segíthetünk önök, önnek. A bizottság tett egy-két javaslatot, Kérdezem a bizottságot, hogy van-e gazdasági kapcsolatunk Beninnel, hiszen az első javaslat az volt, hogy nem tudnánk egy konzultációs eljárást indítani a Benini féllel. Tehát vannak-e gazdasági kapcsolataink? Tudunk-e velük beszélni politikai szinten? A második kérdés pedig a jogállamiság. Nem tudom, itt mit tehetnénk, mi volna a leghatékonyabb fellépés. gazdálkodó vagyok, és tudom, hogy mit jelent a tulajdon, azt is tudom, hogy milyen az, amikor államosítják, elkobozzák az ember tulajdonát, mert a kommunista Németországban nőttem fel. Hát ezzel a problémával állunk itt szemben. Az a kérdés, mi a leghatékonyabb eszköz, amelyel segíthetünk? Ez a kérdésem. Anybody else? Kérje még más a szót. Úgy hiszem, hogy a bizottság elég pontosan vázolta fel a helyzetet. Mélyen együttérzünk önnel, Rodriguez úr, <clears throat> átéljük a helyzetét. Több mint ezer embert alkalmaz Beninben, ezek az emberek sokat szenvednek, gyakran munk- nagy a munkanélküliség, és ráadásul még éhezés is sújtja az embereket Beninben. Az ön, ön munkája nagyon fontos. Szakbizottságunk elismeri az ön munkájának fontosságát, nagyra értékeljük ezt, köszönjük, hogy ilyen bátor volt. Megadom még egyszer a szót, hogy reagáljon arra, amit a bizottság mondott, illetve amit kollégám mondott. és az előbb nagyon szigorúan vettük az 5 perces felszállási időt, tehát kérem most nyugodtan nyilatkozzon meg, bátran öné szó. Eh, Ma is néztem a tévét, és Angela Merkel kancellár sajtótájékoztatóját is megnéztem, az afrikai migránsok kérdéséről kérdezték. Még egyszer elmondhatom, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, de van egy kérdés, ami mardos. Hogyan lehetséges az, hogy az afrikai kontinens, ami természeti erőforrások tekintetében a leggazdagabb kéne, hogy legyen, gyakorlatilag csak migránsokat állít elő. Háborút, erőszakot, egyszerű. Amikor egy kis hatalmat kap egy afrikai, akkor csak arra használja, hogy a társait elpusztítsa. A honfitársai ellen használja fel, és a mai helyzet az Európai Unió értékei ellen hat. Az Európai Unió gazdasági monopóliumok ellen kellene, hogy felszólaljon. Azonban ma Beninben olyan köztársasági elnök van, aki száz százalékig ellenőrzése alatt tartja a parlamentet, hajnali kettőkor 10-12 képviselővel olyan jogszabályokat fogadnak el, amik az egész ország életét megváltoztatják. A saját cégei ellenőrzik a kikötőket, a légi kikötőt, a gyapott termelést, a mezőgazdaságot, az igazságszolgáltatást, mindent, de az Európai Unió továbbra is rengeteg segélyt nyújt ennek az országnak, hogy a nyomorúság ellen lépjenek fel, ami a migráció okozója, ami, e, ami miatt lélekvesztőkre szállnak fel az emberek, hogy próbáljanak Európába eljutni egyáltalán semmi ellenvetésem nincs az Európai Bizottság javaslata ellen, hogy a nyugat-afrikai bíróságokhoz forduljunk. Persze, mindent meg fogunk tenni, de igazából már elfogyott a pénzünk, nem tudunk több jogászt megfizetni. Milyen erőforrásokkal tudjunk küzdeni? Már nincs más. Ezért jöttünk ide térdepelve önök elé. Például az a bíró, aki úgy döntött, hogy elveszi tőlünk az üzemünket, ami 100 millió eurót ér, még fel sem értékelték, hanem teljesen önkényesen elzsákmányoltunk tőlünk. Az Európai Uniónak van hatóereje. Együttműködnek az afrikai országokkal. Az Európai Unió, a AKC, közös parlamenti közgyűlésben például. Rengeteg programjuk van. Ott a helyszínen is jelen van az Európai Unió képviselete nap mint nap tudnak fellépni a szegénység, stb. ellen. Nagyon sok ható, hatáskör van az önök kezében. Próbáljanak meg hatást gyakorolni a benini kormányra. Nagyon nehéz egy afrikai államfőnek, egy másik afrikai államfőhöz menni, és azt mondja, hogy jaj, hát figyelj, nálatok nem kéne halálbüntetést és kínzást gyakorolni, mert hogy a saját házatáján is ugyanezt történik. De mi azt kérjük, hogy segítséget nyújtsanak nekünk jogi szempontból, hiszen jogi szempontból kéne megvizsgálni azt, hogyha amit mi mondunk, az igaz, és hogyha mi Európai Uniós állampolgárok vagyunk, akkor kérjük önöket térden állva, hogy vonódjanak be ebbe az ügybe, és nézzék meg, hogy milyen szinten tudnak hatást gyakorolni. Itt politikai ügyről van szó, és nem csak Beninről van szó. Hogyan lehetne egy magánembernek az államelnök kell felvenni a versenyt, főleg akkor, amikor a zsebében van az összes bíró. Erről van szó. Nem akarom tovább veszekedni az idejüket, de szeretném kérni, hogy vizsgálják ki a helyzetet, menjenek el az utolsókig, amennyire csak tudnak, és az Európai Unió fellépését az ilyen viselkedésű vezetők teljes mértékben alássák. Drámai a helyzet. Mindenki, az újságok, a rádiók, a szakszervezetek térdre vannak kényszerítve. Senkinek nincsenek már jogai. És azt nem azért mondom itt önöknek, mert csak rólam van szó, hanem nézzék meg mondjuk a Google-ba beírva, hogy mi a bennini helyzet, és látják, hogy milyen szintű a korrupció, hogy mi az emberek helyzete. Szerintem, hogyha tisztességes állam lennénk, akkor lenne esélyünk arra, hogy a saját betevőnket megtermeljük, és mindenki prosperitásban éljen. Az én családom nem érdemli ezt az elbánást. Köszönöm, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen. Természetes, hogy önök nem tettek semmit, hogy ezt érdemeljék. Mindazonáltal ez a szakbizottság csak kevés dolgot tehet. Reméljük, hogy ez némileg tudja javítani a helyzetet, de ha teljesen őszinte akarok lenni önnel, akkor a mi módszereink és a mi lehetőségeink rendkívül korlátozottak. Amit tehetünk, és most megpróbálom összefoglalni, hogy a kollégák hozzá tudjanak járulni. Nos, tehát amit tehetünk, az az, ahogy az Európai Bizottság is mondta, hogy arra ösztönözzük önt, hogy az afrikai üzleti jogszabályok harmonizációjával foglalkozó ernyő szervezet bíróságához, illetve öm, vitarendező szervéhez forduljanak. Ezek olyan testületek, amik hangsúlyozni tudják a tulajdonjog fontosságát, a, az elkobzásnak a károsságát és a kártérítést az önök esetében elő tudnák írni. Illetve azt kérjük, hogy az Európai Unió főképviselőjének, külügyi főképviselő asszonyának Federica Mogherininek írjon egy levelet, amiben elmagyarázza a helyzetet, illetve ezt mi meg tudjuk tenni. Miért tudjuk tenni az ön nevében, Rodriguez úr, hogy felvázoljuk az ön helyzetét, hiszen nagyon súlyos valóban ez a helyzet valami olyasmire mutatott rá, ami szisztematikus, nem csak önt érinti, hanem bennintben rendszer szintű ez a probléma. Ezt tehát meg tudjuk tenni, de meggyőződésem, hogy ennél sokkal többet mi, mint szakbizottság nem tudunk tenni, mert az Európai Uniónak nincs joghatósága a Beninben, és ennek a szakbizottságnak csak arra van hatásköre, hogy különböző eszközökkel rámutasson egy visszás helyzetre. Ezt tudjuk megtenni, és ezután sajnos le kell zárni a petíciót, mert nem tudunk ennél többet tenni. Látom, hogy a kollégák támogatnak. Péter, parancsolj! Nos, még egy kis kiegészítést szeretnék, mert tudom, hogy a Kokububan, a Költségvetési ellenőrzés Szakbizottságban nagy vita van erről, a fejlesztési segélyekről, Nos, az ö, fejlesztés segélyek esetében igazából nincs megfelelő rálátásunk. Egyrészt ott a korrupció, másrészt ott a politikai nyomás. Úgyhogy ezt a petíciót átküldeném a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságba azért, hogy legyen egy párbeszéd ha tényleg segíteni akarunk abban, hogy az életkörülmények a fejlődő országokban javuljanak, akkor politikai párbeszédet is kell folytatnunk, és nem csak mindig oda ömleszteni a pénzt. Nem, nem akarok semmi rosszat mondani ezzel, de a, át kell adnunk a Kokobunak ezt a petíciót. És fog érni a figyelmet arra, hogy szükség van jobban a párbeszédre. Egyébként az elnök a teljes mértékben egyetértek. Elnök, rendben, akkor ezt tesszük. Három dolgot teszünk, <clears throat> amit már mondtunk igazából. És a bizottság is mondta, hogy ez lehet a megoldás. A bírósághoz lehet fordulni eh, Afrikában. A, aztán küldünk a főképviselő Mogherini asszonynak egy levelet, és felveszük a kapcsolatot a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottsága. Ha ezt megtesszük, már nem tudunk más tenni, és ezzel lezárjuk a petíciót, úgyhogy Rodriguez úr, köszönjük, hogy képviselte önmagát, a feleségét, a családját, és mindenkit, akire kihat ez a nagyon nehéz helyzet. Ezt tehetjük, és remélem, hogy ez segíti a önt hosszú távon. Köszönjük, hogy eljött ide ma Brüsszelbe és mindent megteszünk. Köszönöm, kollégák! Így fogunk eljárni. És most következik a következő napi rendi pont, még mindig időben vagyunk. De azt hiszem, hogy azért mehetünk tovább, mivel a kérem, azok már itt vannak. Ez a 0607-es petíció, a biogazdálkodásra szánt támogatás csökkentéséről. Itt vannak a kérelmezők. Nagyon érdekes powerpoint és előadása. Andrés García Paquera és Felipe Aguirre González. Önöké a szó. 5-6 percben. Buenas tardes. Soy Andrés García, presidente de Unión. Köszönöm szépen. Én a Castilla-La Manchai Szakszervezetek Szövetségének elnöke vagyok, és a kollégámmal együtt köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy a régiónk helyzetét ismertethetjük. A biogazdálkodás az nem igazán egy kereskedelmi kifizetődő tevékenység, ezért segélyekre van utalva. Ehhez alá kell írni egy szerződést, és a gazdák elkötelezik magukat, hogy legalább 5 évig biogazdálkodást folytatnak. 2015 e márciusában kérelmeztük ezt a segélyt, és aztán, amikor már két év letelt a gazdálkodásból, akkor a Castilla-La kormány tudatosan csökkentett növelte 67%-kal a nekünk adandó segélyt. Ez egy egyoldalú változtatás volt részükről, és kb. 3300 gazdát érintett, a biogazdák felét. Elküldtük önöknek a regionális hatóságok dokumentumát, és ebből látható, hogy a jogbiztonság elvét megszekték, illetve a bizalmat. A bizottság nem tett semmit. Először szeretném bemutatni egy táblázatot, ebben láthatóak a dátumok, a dokumentumok, amelyeket nem csak a bizottság, hanem Castilla-La Mancha hatósága is megfogalmaztak. A bizottság már látta ezt a dokumentumot, úgyhogy ismerik, hogy mi történik. Aztán a bizottság megvizsgálta az ügyet, és ha a dokumentumok százszerzalékban nem helyesek, akkor a bizottság nem hagyna őket jóvá. Úgyhogy lennének kiegészítései, felülvizsgálata, de ez nem történt meg, úgyhogy akkor fölteszem a bizottságnak a kérdést, hogy miért. Az RDP bizonyos változtatásokra hagyott lehetőséget, a jogszabály értelmében a bizottság a kitételeknek megfelelően észrevételeket tehet. De ebből semmi nem utal arra, hogy a segélyeket lehetne ilyen mértékben csökkenteni. A következő táblázatban látható a segély csökkentése, illetve a dokumentumok. 2014. júliusában már volt egy 20%-os csökkentés, aztán 2015-ben egy 67%-os csökkentés. Aztán 2015. októberéből származott egy jelentés, amely azt mondja, hogy ez a nemzeti és közösségi jogszabályoknak megfelel. Ez a csökkentés. De igazából a segélyfolyósítást nem lehet így felfüggeszteni. Hiszen ennek feltétele lenne egy olyan kitétel, ami nem valósult meg. A hogyha a segély nem elegendő, akkor a megfelelő költségvetési sorokat kellene megnövelni. De ez nem történt meg. Aztán a gazdák kilenc hónappal ezelőtt beadták a kérelmeiket, és akkor újra kalkulálták a segély összegeket, viszont ezeknek a kalibrálása az önkényes volt a kormány részéről. Az irányelv bizonyos feltételeket szab meg amelyek nem teljesültek a csökkentésre nézve. ban a regionális kormány figyelmen kívül hagyott egy bírósági ítéletet, miszerint a támogatások nem csökkenthetők. Ennek ellenére csökkentették ezt. Úgyhogy eljutottunk arra a pontra, ahol a gazdák számára egyszerűen nem fenntartható gazdaságilag a biogazdálkodás a régióban. A másik pontom az az lenne, hogy Castilla Mancha az a régió Spanyolországban, ahol a második legnagyobb az aránya a biogazdálkodásnak. 2013-ból megsérült a, irányelv és a rendelet vonatkozó cikke, amely a jóhiszemű jogbiztos intézkedést írja elő. Erre föl szeretnénk hívni a figyelmet, és Szeretnénk megkérni a bizottságot, hogy fordítsak vissza a helyzetet annak érdekében, hogy Castilla Mancsában a biogazdálkodás továbbra is túléljen, és mind a környezet, mind az állampolgárok részesüljenek a profitból. Elnök, köszönöm. Ez egy érdekes kérdés. Thus today the representative of the Castilla-La Mancha. És a Castilla-La Manchai régiónak a képviselője, Pilar Andrados, ha jól mondom, van itt velünk. Hol? Nagyon örülök, hogy átadhatom ennek a szót. Ahora, ahora. Sí. Buenas tardes, señora presidenta. Les... Üdvözlök mindenkit, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak ide. Én a Castilla Mancsai kormányt képviselem, és kiegészítésként mondanék néhány adatot azért, hogy jobban megérthessék, hogy milyen döntést hoztunk. Ez a döntés azért született, mert 2015 márciusában úgy értelmeztük, hogy a felelősségteljes költségvetést így tartjuk fenn. 2014-ben fogadták el az erre vonatkozó irányelvet, de akkor még ezt az irányelvet nem ültették át a közösségi jogból teljes mértékben. Így aztán a 2013-as időszakra vonatkozóan több mint 6000 biogazdát támogattunk. Ez azt jelentette, hogy hétszeresére emelkedett az a terület, amelyet a biogazdálkodásba bevontak. Ez egy olyan mértékű növekedés, amit jelentősen megnöveli a gazda, az ilyen irányú gazdálkodásra használó területet. Az ökoszisztémát meg szeretnénk őrizni, és nagyon nagy hektárnyi területet kívánunk szánni a biogazdálkodásra. Ha figyelembe vesszük a Castilla-La helyzetet, akkor azt látjuk, hogy az olajfa termesztése, illetve a gyógynövények termesztése a legelterjedtebb. Mi szeretnénk, ha több termelő lenne, több hektár, és kifizetődőbb lenne ez a tevékenység. Ennek megfelelően 2015. októberében 2014 milliós tartalékot hozott létre az önkormányzat. Ennek a programnak a módosítása plusz 21 milliós kiegészítése valósult meg a későbbiekben. Voltak azonban olyan programok is, ahol csökkent a támogatás, de összmennyiségben 15 százalékos, majdnem 20 százalékos az eredeti költségvetés megnövekedése. A castilla önkormányzat 2016-ban és 2017-ben is korrigálta a támogatásokat, mert egyre több kérvény érkezett a biogazdálkodásra. 326 ezer hektárnyi területet fed le a biogazdálkodás jelenleg a területünkön, és annak érdekében, hogy támogassuk az agroélelmiszeripart és ezt a fajta gazdálkodást, mindent megteszünk. Úgyhogy annak ellenére, hogy krízis sújtotta ezt a régiót, mi prioritásként kezeljük a biogazdálkodást a régióban. Köszönöm. The commission is still with... Köszönöm szépen, a bizottság itt van még velünk, nagyon jó, mint mindig, és nagy örömmel adom meg a szót Evárc úrnak. Múkodik, franciául fogok beszélni. Csak hogy megbonyolítsam a tolmácsok életét. Egy éve már találkoztunk ugyanezen körülmények között, és az Európai Bizottság véleménye az ügyel kapcsolatban nem változott. Igazából különböző perspektívákból tekintjük a dolgot, úgyhogy én most arra az Európai Bizottsági megközelítésre fog központosítani, amit legjobban ismerek. Az első és legfontosabb megérteni, hogy a Castilla-La vidékfejlesztési programot 2015. októberében jóvá hagyták. A bizottság szempontjából minden, ami az előtt történt, nem érinti az Európai Bizottságot, ami az óta történt, az pedig egy olyan élő folyamat, ami a vidékfejlesztési program különböző módosításaival jelen pillanatban is mozgásban van. Amikor megkaptuk a vidékfejlesztési projektet 2014 nyárán egy kaotikus dokumentumot kaptunk, aminek alapján azt láttuk, hogy nehéz lesz egy meggyőző, megbízható programot kidolgozni, ezért egy sor elemzést végeztünk el, amelyeket 2014. november 13-án nyilvánosságra is hoztunk. Ennek a szerzője 319 megjegyzést fűzött a projekthez, ez is illusztrálja a spanyol állam felé, hogy milyen minőségű volt a projektjük. 242 ebből meghallgatásra talált. Azonban az igazgató hatóság által javasolt összegeket nem érintette a javaslatunk, viszont volt egy olyan fázis, amiben azt mondtuk, hogy nem értünk egyet az összegekkel. Azonban az összegek meghatározása nem a mi feladatunk, viszont az összegek kiszámításának a metodikájával nem értettünk egyet, és ezt meg is fogalmaztuk a levelünkben. Spanyolul a következőképpen fogalmaztunk. A tizedik cikk rendelkezései fognak 2014-től érvényesek lenni. Ez fontos a támogatás kalkulálása szempontjából, és a jövőre vonatkozólag kérjük, hogy az egyéb költségeket is vegyék figyelembe a szerződés végrehajtása szempontjából, a támogatás kiszámolásakor, illetve a bioterményeknek legyen magasabb ára, ezek, ezen árak legfrissebb ismerete alapján folytatódjanak a kalkulációk. Ez azt jelenti, hogy kompenzációs intézkedéseket nem tudjuk támogatni akkor, hogyha nem egy megfelelően érvekkel alátámasztott számítási módszerre alapozzák őket. 2014 nyara óta gyakorlatilag e témában nem mondtak semmit a hatóságok, és elfogadható kalkulációs módszert nem nyújtottak be. Mert és azóta további kommentárokat nem fűztünk hozzá a vidékfejlesztési programhoz, mert nem volt semmi olyan dolog, ami kiérdemelte volna a kommentárunkat. A számokkal kapcsolatban elismétlem, hogy nem tudunk mit mondani, a számok a kiszámításának a módszerével viszont nem értünk egyet. A későbbiekben mi is tudomást szereztünk arról, hogy Kastília Lamáncsában tiltakozásokat szerveztek a termelők, ezért megkértük a Kastília Lamáncsai kormányzatot, hogy a program bizonyos modalitásait különösen a biogazdálkodás tekintetében vizsgálják fel és javasoljanak módosításokat. Ezek a módosítások azonban nem kielégítőek a panaszosok számára, akik azt szeretnék, hogy jelentősen nagyobb költségvetést szánjanak a biogazdálkodás támogatására, hiszen ennek nagyon magas árai vannak. A 2015-ös számok is alátámasztják ezt. Az Európai Bizottság hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet? Elismétlem, hogy egy vidékfejlesztési program esetében az Európai Bizottság a metodikára vonatkozóan fejteti ki a véleményét, az összegekre kapcsoló, összegekkel kapcsolatban nem. Egy másik dolog, hangsúlyozni kell nagyon határozottan azt Castilla Mancha mellett, hogy a biogazdálkodás támogatása ennek az egész vidékfejlesztési programnak általában a 6%-át szokta kitenni, Castilla Mancs esetében 14%-ról van szó, ami azt jelenti, hogy ők sokkal inkább támogatják a biogazdálkodást, mint a többi régió. Az a módosítás, amit végül jóvá hagytunk 2017 áprilisában, egy 2016 őszi javaslaton alapul 21 milliót tesznek hozzá a 235 millióhoz, amit már mobilizáltak a vidékfejlesztésük programon belül. Ez egy 1 milliárd 109 milliós költségvetésnek a 16 százalékát teszi ki. Bár ahogy mondtam, a segélyek összegével kapcsolatban nem fűzhetünk hozzá kommentárt a programhoz, a program eredményeit azonban, és ennek a logikáját azonban tudjuk értékelni. A Castilla-Lamancsai hatóságok 360 ezer hektár biológiai gazdálkodás előtt való megnyitását támogatták 250 millió helyet. Ez szerintünk egy jelentős módosítás. Ami a többit illeti, még egyszer szeretném elmondani, hogy ez az ügy a tavaly nyár óta nem nagyon módosult, nem nagyon történt semmi változás. A biogazdálkodás támogatása a vidékfejlesztési programon belül azért is nagyon fontos, mert környezetvédelmi szempontok is érvényesülnek. Amit az eddigiekben elmondtam, ezek az intézkedések sajnos, ha mondhatom így, ezt nem szexi intézkedések. Mert nem kiegészítő jövedelmet jelentenek. Amikor a javasolt összegeket látjuk, akkor ha összevetjük azzal, amit más régiókban javasolnak, azt látjuk, hogy a sokkal kevésbé produktív területekhez képest sokkal nagyobb mértékű a támogatás, azonban még így sem tudja a gazdák veszteségeit fedezni, ezt látjuk a, gaz- a gyakorlatban. Köszönöm. I'm happy to invite colleagues. Köszönöm szépen. Megadom a kollégáknak a szót. Ájúzó hogy először tessék. Muchas gracias, presidenta. a Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottság. Megfigyeltük, meghallgattuk, hogy mit mondott a petíció benyújtója és a hatóság képviselője. Voltak éppen egy jogilag bizonytalan helyzet jött létre, 5 évre kötelezték el magukat a Kastili elemancsai hatóságok a támogatás rendszerével, és amikor aztán elkezdték a termelést, akkor 67%-kal csökkentették a támogatást. A Kastília lamancsai kormány elénk tárta a tényeket, de a bizottság közben elmondta, hogy milyen kritériumokat kell alkalmazni. A kritériumokat ugyan alkalmazták, de nagyon szubjektíven. Éppen ezért azt is meg kell vizsgálni, hogy miért változtattok meg a feltét... változtatták meg a feltételeket. Voltak éppen a tervben foglaltak ellen nem lehet érveket felhozni, lehet, hogy jobban lehetett volna a végrehajtást elérni, de mégiscsak megváltoztatták a tervet, az ígérthez képest 67%-kal csökkentették a támogatást, ezzel pedig valóban a gazdálkodók számára a jogbiztonságot vették el. Kérem a bizottságot a következőre. Azért, hogy a régiók közötti egyenlőtlenséget felszámoljuk, illetve kiküszöböljük, arra volna szükség, hogy mindenki számára érvényes kritériumokat alkalmazzunk, hiszen eh, az egyes autonóm közösségek más-más módon élnek a szabályokkal a saját hatáskörükön belül. Ezért úgy gondolom, hogy olyan szabályokra van a szükség, amely mindenkire érvényes, és meg kell vizsgálni ezt a drasztikus változást. 67% ez egy hatalmas csökkenés, ezt nem lehet ö, eh, csak válvonogatva átsiklani fölött. Köszönöm. Gutierrez Prét úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Különböző szempont van uh, itt, amelyen érdemes elgondolkozni. Vannak objektív szempontok, amelyek alapján a petíciót nyitva kellene tartani. Ami azonban az objektív és jogi szempontot illeti, ez alapján azt mondanám nem kell nyitva tartani, hiszen voltak éppen a castilla Lamancsai elő, igazgatás képviselője azt mondta, hogy ez a vidékfejlesztési program keretében történt, de ezt hat hónappal a határidő után 2015-ben fogadták el. Hogyan lehetne tehát azt mondani, hogy megsértették ezt a jogszabályt, miközben a jogszabályt hat hónappal a döntés után hozták meg. Tehát jogilag semmiképpen nem történik jogsértés, ezt megállapíthatjuk. De ugyanakkor politikai trükközés történt. Vidékfejlesztési programról van szó. És erről az illetékes hatóságok beszámoltak. 2013-ban elkészítették a programot, és a bizottság ezt elfogadta. De a vidékfejlesztés programját ilyen formájában nem lehet elfogadni, mondta, mondta, mondta a bizottság annó, mert nagyon rossz minőségű ez a program. Ugyanakkor ez a program nem veszi figyelembe a bizottság kötelező kommentárjait. ...2015-ben ugyanakkor pedig nem létezett még engedélyezett vidékfejlesztési program. Ez a petíció, hogy lássuk miről is szól, ez a petíció, ez a petíció azt mondja ki, hogy mindez a vidékfejlesztési program végső döntésétől függ. De hát hogyan lehet a gazdálkodók körében várakozásokat szülni, olyan kérdéskörben, amelyért a bizottság rendelkezik eh, hatáskörrel. Ezt kell tisztálni, és Maria Dolores Fontes és Soriano eh, asszony el kellene, hogy jöjjenek, és el kellene magyarázniuk, hogy hogyan lehetett eh, olyan um, támogatásokról dönteni, amelyek um, támogatási háttere az európai támogatások területén még nem volt biztosítva. Úgy gondolom, hogy um, az előző regionális igazgatóság, igazgatás vezetőit kellene bíróság elé állítani, hiszen ők visszaéltek illetve beígértek mindenfajta olyan támogatást, amelyeknek a fedezete nem volt meg. Erről van tehát szó. De ahogyan a bizottság mondta, nem lehet várakozásokat szülni egy olyan kiírással, amely jogilag még nem is megalapozott. Még egyszer mondom, választások közelektek. Két hónappal a választások előtt olyan várakozásokat szültek a biológiai gazdálkodók körében, amelyek teljesen megalapozottak voltak, hiszen az európai finanszírozás nem volt számukra biztosított. Hogyha tehát figyelembe <laughs> vesszük ezen petíció hátterében álló objektív okokat, azt mondhatjuk, hogy igazából okafogyott a petíció, hiszen nem sértették meg a támogatási programot, hiszen a támogatásról szóló döntés még meg sem született. Azt is meg kell vizsgálni, hogyha továbbra is nyitva akarjuk tartani ezt a petíciót, hogy hogyan volt lehetséges, hogy a helyi döntéshozók európai döntés nélkül hozzák meg ezt a támogatási döntésüket. Eszter, ez Feragut asszony. Köszönetet szeretnénk mondani a kérelmezőknek. <clears throat> egy dolgot mondanék el. Amikor egy kormány Hát nem akarok igazán politikai vizekre jövezni, de azért úgy érzem, hogy erre válaszolni kell. Az autonóm közösség elnöke támogatni kívánta a biogazdálkodást. Ez jó elképzelés, és biztos vagyok benne, hogy a szakbizottság is erre a következtetésre jut. A támogatásokat illetően a kiírás egyértelművé teszi, hogy az állampolgárok folyamodhatnak a támogatásért, a kormány nyújtja ezt a támogatást, de a kormányok változnak és lehet, hogy a következő kormány pont az ellenkezőjét teszi a mostaninak. A megszorításokkal az a képviselő, aki új, igazából mindenkit váratlanul ért, Mm, ugyanúgy folyamodtak támogatásokért, a gazdák ugyanolyan elvárásaik voltak, de nem teljesültek egyszer ezek, és ez ahhoz vezetett, hogy a biogazdák nagy veszteségeket szenvedtek el. És elvesztették a jogbiztonságukat is, mert hogyha egy hatalmon levő kormány alása azt, amit az előző tett, akkor semmiféle biztonságról nem beszélhetünk. A kérelmezők már mondták, Arról van itt szó, hogy bízhatunk-e a jó irányítás, az azt jelenteni, hogy a támogatás szintjét föntartjuk. Különösen akkor, hogyha ezt nem megtéve az állampolgárok életminőségű jelentősen romolhat. Itt rá kell mutatnunk arra, hogy a Castilla-La Mancha kormánya hogyan teheti azt meg, hogy több milliós veszteséget okoz a saját állampolgárainak. Természetesen az irányelvet megfelelően kellett volna foganatosítani, de a jogbiztonság továbbra is fontos kérdés, hiszen ez az emberi jogokat is érinti. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszönöm, Vájc úr. Köszönöm szépen. Én németül fogok hozzászólni. Ebben a pontban így könnyebb nekem. Először is egy kormány a biogazdálkodás területén miért foganatosít megvonásokat, miközben a közösségek pont az ellenkezőjét akarják. Én nem ismerem a spanyol belpolitikát, úgyhogy nem is megyek ebbe annyira bele, de lenne néhány kérdésem, ami a bizottságnak szól és általában véve a mezőgazdálkodást illetően. Nem tudom, hogy tudnak-e róla, de hogyha Bajorországban a gazdák támogatási szerződést írnak elő, akkor szerződéses kötelezettséget vállalnak, amit be kell tartaniuk. Az egész időszakra, amire aláírtuk, 5-6 évre be kell tartanunk a szerződés kitételeit. Ami nagyon furcsa, hogy a szerződéses feleknek nem kötelező betartani a rájuk vonatkozó kitételeit. Tehát akkor nincsen a mezőgazdálkodásban a gazdák számára biztonság, még a szerződések területén sem. Itt egy konkrét példát látunk arra, hogy gazdák számára mit jelenthet az, hogyha a politikai többség változik. Én nekem be kell tartani a szerződésem feltételeit a támogatások érdekében, de sajnálatos módon Európában a mezőgazdaság miközben nagy része a megélhetésnek a támogatásokból él nagy részt, és ez gyakran a gazdák számára, ez a túlélésnek gyakran a kulcsa, a támogatások megkapása, úgyhogy azt támogatom, hogy a petíciót hagyjuk nyitva. Péter jár. Igen. Akkor először az előttem szólóhoz csatlakozok. Az a kérdés, hogy szavahihető-e a kormány. Erről már szó esett. Hát új játék, új szerencsearányok. Hát, hogyha egy kormánynak lejár a mandátuma, akkor pályázni kell új programokra. Ha megváltoznak a játékszabályok, hát a játék közben ezeket nem lehet megváltoztatni. Ez vonatkozik a támogatásokra. Ezért aztán én is azt gondolom, a petíciót nyitva kell tartani. Aztán a gazdák szempontját tartsuk szem előtt. Ha egy programot jóvá hagytak, vagy sem, ez a gazda számára teljesen mindegy, ha már egyszer elkötelezte magát, hogy biogazdálkodást folytat, van egy üzleti terve, van egy folyamat, és hát hallottuk, utána újabb szerződések jönnek, és aztán kötelez szik a gazdákat a feltételek teljesítésére. Németországban is a regionális kormányok változnak, de azt még nem hallottam soha, hogy egy már men futó programban változtatták volna meg a szabályokat. Ennél azért okosabbak vagyunk. Én úgyhogy az lenne a kérésem minden résztvevő számára. Kérem, gondoljanak bele a gazdák helyzetébe. Egyébként ez egy hatalmas uh, image rombolás, hiszen biogazdálkodásra szükségünk van. Ezzel most mit bizonyítunk? Az, hogy nem. Hát, um, hogyha nem akarnak biogazdálkodást, akkor hagyjuk békén a gazdákat. Egy kérdésem van a bizottság felé. Jog ellenes nem volt a támogatásoknak az összege, amit ki akartak fizetni, ugye? Tehát igazából szabad volt ilyen mennyiségű támogatást kiszabni? Hát igazából én is gazda vagyok, de hát ez megengedhetetlen. Így eljárni is az üzleti életben nem lehet, a politikai arénában sem. Úgyhogy viselkedjünk úgy, hogy ezt az üzleti szabályok megkövetelik. Elnök, köszönöm. Tarik Abrasz úr. Thank you. Uh, uh... Köszönöm szépen. Nos, sokat nem tudok hozzátenni ahhoz, ami már elhangzott. Csak az ilyenfajta viták során kicsit racionálisabbnak kell maradnunk, ne legyünk ennyire résztrehajlóak, ne ítéljünk ilyen gyorsan. Ez egy retroaktív intézkedés volt. amit a megújuló energiaforrások területén hoztak. Retroaktív volt az az intézkedés is, hogy többé nincs szüksége rá, hát ez egészen lenyűgözően anti-európai. És most a politikai pártok sárdobálását hagyjuk, objektív kritériumokra alapozzunk. Hogyan kell valami iránt elköteleződni és azt végrehajtani. Egyetértek, tartsuk nyitva a petíciót. Elnök, köszönöm. Akkor. A kérelmezők. Hallották, hogy mi hangzott el? Hallottak a bizottság álláspontját. Két percben reagáljanak, kérem. Köszönöm szépen. Csak kiegészíteném azt, ami elhangzott. Mi biogazdák vagyunk, szerződést írtunk alá, azokkal a feltételekkel, amik ott szerepeltek, nem mi szabtuk meg ezeket, mi csak végre akarjuk hajtani a szerződést. Amikor a szerződés előre halad, akkor látjuk, hogy közben változnak a viszonyok, hogy mi történik azokkal a gazdákkal, akik nem akarják már ezt a szerződést, ők leállhatnak, de ha aláírtuk a szerződést, akkor jogbiztonságot szeretnénk. Csak hogy összefoglaljam, én azt mondanám, hogy Toledóban a Castilla Mancsai kormány elismerte, hogy esetleg hibázott. De ez nem elég. Kis kell javítani a hibát. Ami a retroaktivitást illeti, támogatást nem lehet addig véglegesíteni, amíg végre nem hajtották a jogszabályokat. Ha végrehajtják ezeket, akkor a pénzt annak megfelelően át kellett volna adni a gazdáknak, mindenféle módosítás nélkül. De különböző interpretációkat hallottunk a jogszabályokra, attól függően, hogy milyen kormány volt hatalmon. És néha azt láttuk, hogy szándékosan félreértelmezték a kitételeket. És nem volt mindig a kiírás a jogszabálynak megfelelő. Volt egy jelentés arról, hogy mekkora vesztességet eredményezett ez a változtatás. Sajnálatos módon Castilla-La Mancha alacsony termelékenységű terület, nagyok a veszteségek. Öntözésre van szükség, és nagy erőfeszítésbe kerül a megfelelő hozam. 365 ezer hektárt jelöltek ki 2015-ben. Most azzal a problémával állunk szemben, hogy ha Castilla Mancha nem hozza helyre ezt a helyzetet, akkor nagyon sok gazda fel kell, hogy hagyjon ezzel a munkával. Az Európai Unióban eltérnek a helyzetek, azt látjuk, hogy bizonyos régiókban nagyobb a biogazdálkodás, máshol kevesebb, és én azt mondanám, hogy a bizottság az autonóm önkormányzatoknak lehetővé teszi, hogy a jog bizonytalanságot kultiválják. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy e nagyon bonyolult petícióról tájékoztatást nyújtottak, több oknál fogva is bonyolult ez, nem utolsó sorban politikai oknál fogva. A bizottság arról tájékoztatott, hogy a múlt nyári helyzethez képest nem változott a helyzet, megítélésem szerint ez így van, semmi új elemről nem értesültünk, de ennek ellenére át meg át politizált ez a kérdés. Nagyon érzékeny politikailag, ezért úgy gondolom, hogy tovább kell vizsgálódnunk, ezért javaslom, hogy tartsuk nyitva a petíciót. Látom a kollégákon, hogy a következőt javasolhatom csak. Tartsuk nyitva a petíciót, és küldjük el az Agri szakbizottságnak, és kérjük ki az ő véleményüket. Ez teljesen az Agri hatáskörébe tartozik jogilag, ezért úgy gondolom, hogy ne egy véleményt kérjünk tőlük, hanem kérjük meg, hogy tényleg vizsgálódjanak a tárgykörben, és vizsgálják meg, hogy a meglévő programokhoz és előírásokhoz uh, tartják-e magukat a felek. Látom, hogy a kollégák egyetértenek, akkor így járunk el. Köszönöm szépen a munkájukat, a hozzájárulásokat, köszönöm, hogy felvetették ezt a kérdést. Már is tovább megyünk. Azaz, nekem be kell jelentenem, hogy a Brexit Steering Groupba, irányító csoportba kell elmennem, és egy sokkal kellemesebb eh, ember fogja vezetni az ülés Csáki Pál úgyhogy neki átadom az ülés vezetését. Megyek a Brexit irányító bizottságban. Nem hiszem, hogy nagyon hosszú időre kell mennem, de hát mindenképpen jó kezekben lesznek, pál kezeibe adom át az irányítást. Thank you. So, sorry? Oh, which, which So, gentlemen, please. Nos, tehát akkor uraim, kérem, hogy fejezzék be a beszélgetést. If you allow us hogyha megengedik, akkor folytatnánk a munkát. És anyanyelvemen szeretném folytatni. Magyarul. Kedves barátaim, a, az 1525 per 2016-os petíció következik. Egy nagyon bonyolult, nehéz, és érzékeny téma. Egy spanyol állampolgár, Arias úr, 379 áldozat ügyében nyújtott be petíciót, amelyeket, akiket nagy valószínűség szerint az ETA spanyol szervezet gyilkolt meg. Ezzel a témával kapcsolatban már foglalkoztunk 2017. október 11-én ebben a bizottságban egy tárgyalás alkalmával. <clears throat> Akkor úgy döntöttünk, hogy ez egy nagyon érzékeny és nehéz téma. Leveleket írtunk a spanyol kormánynak, kikértük természetesen az Európai Bizottság véleményét, és megpróbáltuk a témát előbbre vinni. A helyzet az, hogy bizonyos leveleinkre kaptunk választ, úgy tűnik, hogy a bizottság, a petíciós bizottság nem elégedett a válaszok színvonalával. Néhány kollégánk kérte ennek a kérdésnek az újratárgyalását. Én ezt örömmel nyitom meg, és ha megengedik, akkor a petíció benyújtóinak képviseletében Bugy de la Torre úr, vagy pedig Arias úr kap szót 5 percre, hogy bevezesse a témát. Parancsoljon! Szép, buenas tardes. Jó napot kívánok! Szeretett, köszönöm szépen, hogy itt fogadnak bennünket még egyszer út, el szeretném mondani, ki vagyok, egy egyesület elnöke vagyok, másrészt pedig egy meggyilkolt ember fia vagyok. Egy olyan szervezetet képviselek, amely az ETA áldozatait képviseli. Édesapám Baszkföldön dolgozott, de Mások is vannak, akik rokonaiket veszítették el az ETA támadásaiban. Egy valami köt bennünket össze, egy valami közös bennünk. Az ETA mindig destabilizálni akarta az államot. Édesapám az igazságügyi ágazatban dolgozott, á, ügyész volt. Másokkal, is ez történt, biztonsági erők képviselői, katonák, ügyészek, bírák, rendőröket támog, támadott meg az ETA, ezzel akarta aláoknázni a spanyol állam működését. A probléma a következő. Ebből a 800 gyilkosságból öm, a felét nem derítették ki. Joggal mondta elnök úr, hogy válaszokat is adott az igazságügyi minisztérium egyes levelekre, amelyeket önök küldtek nekik, de az igazságügyi minisztérium nagyon pontatlanul válaszolt, én iszamos kontúrtal a megfogalmazásokat tartalmaz a levél. Azt mondták, a legfelsőbb bíróság foglalkozik ezzel a kérdéssel, aztán utána az ügyészséghez fordultak, mégis itt egy 2011-es helyzetre utaltak vissza, amely szintén egy petíció amikor egy szintén egy petíciót nyújtottak be, de ebben a petíció ügyében sem sikerült előre jutni. 2011 óta megrekedt tehát az ügy. A négy válaszból kettő teljesen kontúrtalan és pontatlan, tehát valamit tenni kell. Aztán az Alliancia Nacional is választ adott, az egyik kérdésben. Itt az a helyzet, hogy foglalkozzunk. Ugyanakkor az egyik régióban igazságügyi miniszter lett az egyik Dolores Algardo asszony, ezért célra vezető volna ezt a levelet ismét elküldeni neki. Még egy valamire szükség volna, és ezt fel is szeretném venni hiszen a spanyol hatóságok még adósak maradtak a válaszokkal. A rendőrséget, a Guardia Civilt és a, a titkosszolgálatokat, valamint a, az ombudsmanhoz is fordulni kellene a nem tisztázott ügyek kapcsán. A belügyminisztériumnak is foglalkoznia kellene ezekkel a kérdésekkel. Voltak éppen az a fontos, hogy egy delegációt küldjön az Európai Parlament Spanyolországba, és ott helyben vizsgálja meg egy tanulmányozó út során, hogy miért nem sikerült a spanyol államnak felderíteni ezeket az ügyeket. Emberi jogokról, alapvető emberi jogokról van szó. Én az terrorizmus áldozatainak sok, sok áldozata nevében szólalok itt ma fel, azokat is képviselem, akik már nem nincsenek az élők között. Édesapám nevében is felszólalok. Az ő esetében feltárták az ügyet. Igazságot kapott, posztumusz módon, de sok áldozat nál még mindig nem tudjuk, kik az elkövetők. Ráadásul a spanyol állam a legfőbb ügyészség, az Audiencia Nacional szemünkbe hazadott. A legfelsőbb ügyészség foglalkozik a terrorista ügyekkel, és valóban szemünkbe hazudtak. Egy egész konkrét eset, Manuel Tamarinho esetéről van szó. A PP képviselője volt egy önkormányzati képviselőtestületben, és José Luis és José Manuel esetéről is szó van, mindkettőjéket a néppárt képviselői voltak, <clears throat> szisztematikusan legyilkolt az ETA. Nos, az Audiencia Nacional, a legfőbb ügyőség, két héttel ezelőtt azt mondta, hogy a két áldozat viselkedése nem, hogy a két gyanúsítottat a, a, a, már jogerősen elítélték február 14-én a legfelső bíróság hatos kamerája ezt a választ adta. Mondván, hogy az elkövetők tevékenységére kiszabták a büntetést. De ugyanakkor van egy olyan levél az államügyészségtől, az ügyészségtől, amely ellentmond az előző levélnek. hiszen voltak éppen a ügészség másik levélének kilencedik oldalán az szerepel, hogy a két ügy feltáratlan. 2015. január 21-i keltezési levél 25. oldalon található ez a kijelentés mondván, hogy az elkövetők nem ismertek. Egyszerűen a spanyol hatóságok az esetek felét nem derítették föl, és folyamatosan szemébe hazudnak az um, panaszosoknak. Az Audiencia Nacional e két példával mutatja meg a um, ellentmondásos eljárást. Egyszerűen hiányzik a szándék arra, hogy tisztázzák ezeket a kérdéseket. minden az ETA által elkövetett a rendő eset ügyészi rendészeti vizsgálat alatt áll. Mondja a válasz. És a legtöbb esetben ítéletet mondtak ki, illetve hát letartóztatták az elkövetőket, és ítéleteket mondtak ki. Ez egyszerűen nem igaz. Ez nem igaz. Aztán a szöveg azt is mondja, hogy az ETA áldozatául esett személyek jóvátételt kaptak, még akkor is, hogyha az elkövetők kiléte nem ismert. Ez hazugság. 1999 óta létezik az áldozatokról szóló törvény, évtizedekről beszélünk, évtizedekről ö, beszélünk, és mégsem sikerült felderíteni az eseteket. A 279 eset közül van 7 eset, ahol konkrétan az eljárásokat eltüntették. Eltüntették a dokumentumokat, törölték a nyomozati aktából az anyagokat. A 379 esetből 200 esetén még mondjuk 100 oldalnyi nyomozati dokumentumot sem sikerült összeszedni, éppen ezért tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ügyészség tisztességgel foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Miért járunk tehát így el? Az 77-es amnestia törvénytől félünk, és attól félünk, hogy ez igazságtalanságra fog okot adni. Ugyanakkor az áldozatokra is kiterjedt az amnestia. ...1959 és 1977 között 70 esetet nem tártak fel, akkor látjuk, hogy e- ezt, ezeket az eseteket a további esetekhez hozzászámoljuk, akkor eljutunk a 400 esetig, ahol az államügyészség nem indított nyomozást. Így jutottunk a 400 számra. Aztán a közvetlen felelősség eh, kérdését is tisztázni kell, A terroristák elkövetősi módszere az volt, hogy az, az állam vezető személyiségét támogatják meg, támadják meg, és valamiért mégsem hagyják a spanyol hatóságok, hogy ezeket az ügyeket felderítsük, felderítsék az illetékes hatóságok, és itt az emberi jogainkat sértik. Ezt egyébként a spanyol állam 2004-ben elismertet, mi történik Spanyolországban? Voltak éppen a jogállam alapelvei nem érvényesülnek, ezért kérem önöket, hogy küldjenek ki egy, egy delegációt Spanyolországba, és helyben kérhessék ki az információkat a rendőrségtől, a legfőbb ügyészségtől. Nekünk az a benyomásunk, hogy hatalom és eszkö, eszköztelennek vagyunk, már pedig nem pénzt akarunk, hanem igazságot akarunk. Köszönöm szépen. Jeroen Blomsmát kérném most az Európai Bizottság véleményének tolmácsolására. Tessék, parancsoljon. Uh, thank you, Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy valóban nagyon érzékeny kérdés, és hagyj kezdjem azzal, hogy együttérzésemről biztosítom a kérelmezőt és a terrorizmus áldozatainak családtagjait. Már októberben elmagyaráztuk, hogy sajnálatos módon az EU kompetenciái nem teszik lehetővé, hogy igazságot szolgáltassunk a kéremezőnek és a családtagoknak. Amit megtehetünk, hogy a terrorizmus áldozatainak helyzetét javítjuk az EU-ban. A múltkor már említettem, hogy van egy irányelv, tavaly fogadták el, és szeptemberben lép életbe a terrorizmus elleni harcot illetően ez az áldozatoknak jogokat ad, például külön támogatáshoz jogot közvetlen a támadás után. A tagállamoknak feladata, hogy 2018. szeptembere után életbe lépjenek ezek a jogszabályok. Nagyon sok mindent tettünk most is. Például lesz egy európai koordinációs központ, a tűzfegyverek európai áldozatai számára, és lesz egy külön tanácsadója Juncker elnöknek, aki a külön kompenzációban illetékes a terrorizmus áldozatai esetében. Értem, hogy ez igazságot önöknek nem szolgáltat, ezt nagyon sajnálatosnak tartom, de azt hiszem, hogyha elkötelezzük magunkat, akkor az EU-s állampolgárok helyzetét javíthatjuk innentől kezdve. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a kollégákat kérdem. Kérdezem, Eszter Aszperagut asszony két szót parancsoljon. Sí, bueno, en primer lugar... Igen, először is. Köszönetet szeretnénk mondani a petíció benyújtóinak. Különösen Pegasa úrnak, akik lehetővé tették azt, hogy valóban ennek az ügynek a mélyérásunk. Igen, a meghallgatás nagyon intenzív volt, nagyon megható, és több mint az elkövetett bűnök 44%-át még nem terítették fel. Nem voltak, hozzáférhetők az adatok az elkövetőkkel kapcsolatban, a mögöttük álló szervezetek adatai. Majorkán volt egy halálos merénylet, ahol polgárőrök is áldozatul estek, és például ebben az esetben még mindig várjuk a végleges ítéletet. Mielőtt a határidő lejárna. Nos, teljes mértékben egyetértek azzal, ami itt ma elhangzott a kérelmezők részéről, és Májta és Teresa és más kollégák véleményét is meghallgatjuk, de egyetértek a nemzetbiztonsági testületeket, illetően a Guardia Civilt, illetően az Ombudsman illetően a belügyminisztérium és Dolores Delgado tevékenységét illetően kellene, hogy legyen egy misszió. Jó lenne, hogyha megváltoztathatnánk a missziónak a programját, és szeptemberben prioritást kapnának ezek az ügyek, mert szeptemberben lesz egy látogatás, de azt hiszem, hogy ez kellene, hogy a prioritás legyen még a választások előtt. De Elnök úr, én szeretném, hogyha lenne egy látogatás Spanyolországba, és azt hiszem, hogy aztán a koordinátorok ülésén ezt megvitathatnánk. A bizottság azt mondja, hogy ez a tagállamok hatásköre, de az a helyzet, hogy láttunk már olyan helyzeteket, ahol ezt hangoztatják, például az elrablott gyermekek esetében. Aztán volt egy látogatásunk Spanyolországban, ott a főügyészsel beszéltünk, beszéltünk a bíróságokkal, a minisztériumokkal. Fontos lenne az, hogy tudatosítsuk a közvéleményben azt, hogy vannak ilyen elfektetett ügyek. Úgyhogy én a koordinátorral a néppártban felveszem a kapcsolatot, hogy támogassuk ezt az ügyet, és én támogatnám azt, hogyha a terrorizmus áldozatai így szervezkedhetnének, és rávilágíthatnának arra, hogy az eseteknek több mint 44%-a feltáratlan. Úgy tűnik, hogy nem tett meg mindent, nem tettek meg mindent, amit meg lehetett volna, és ezért súlyt kell adnunk ennek a kérvénynek. Köszönöm. Jiménez Becerril Teresa, sí, it's quite difficult, my surname, <laughs> don't worry. Eh, bueno, muchísima, muchísima gracias, presidente. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, én tudom, hogy kiölte meg a bátyámat, aki Szevijában a tanácsnak a tagja volt, és polgármester helyettes. A 30-as éveiben járt. Az elkövetőket letartóztatták néhány héttel a bűncselekmény után, és 99-ben be is börtönözték őket. De Juan Manuel, Josefina, Margarita családjai, ők nem tudják hogy kik az elkövetők. Nincs ilyen biztonság bennük. Én tudom, hogy ki öltél meg a bátyámat, de ők nem tudják, hogy ki húzta meg a ravaszt. Ők nem tudják, hogy ki robbantotta fel a bombát. Ők nem tudják, hogy ki hozta a döntést. És nem tudom, hogy Dani és majd egyet értenek-e, de azt sem tudják, hogy ki rendelte meg ezeket a bűnölkövetéseket. Lehet, hogy nem tudjuk elkapni azokat, akik elkövették a bűnt, de megpróbálhatnánk elkapni azokat, akik megrendelték ezeket. Én úgy gondolom, hogy az ETA vége, ez nagyon a nyilvánosságot kapott, de ugyanakkor ezek a tények feledésbe merültek. Amikor akik megbocsátást kaptak, olyanok voltak, akik nem közszereplők ellen követtek el bűnöket, például a bátyám ellen, vagy Dani apja ellen, aki főügyész volt. Igazából legyünk már nyíltak és realisztikusabb, hogy mi az, ami valóban történt és történik. Az ETA vége az nem azt jelenti, hogy ezzel kész pontot rakhatunk a végére az ügynek. 400 megoldatlan bűnesettel állunk szemben, és a büntetlenséggel le kell számolnunk, meg kell oldanunk ezeket az eseteket. Egy évvel ezelőtt, amikor a petíció kéremezői ide látogattak el, a 379 áldozat családjainak képviseletében akkor leveleket írtunk, de biztosítanunk kell azt, hogy a petíció előrelép, hogy többet teszünk. Mi kértük, hogy legyen egy küldetés Spanyolországba, és akkoriban sokan voltak a képviselők között is, akik egyetértettek. Nem tudom, hogy aztán miért nem valósult ez meg. Miért más missziók kaptak prioritást? Persze minden petíció fontos, de ez a petíció különösen fontos. Igazságot szeretnénk, az igazság felfedését. Az ETA pontosan tudja, hogy ki rendelte meg a gyilkosságokat, ki ölte meg ezeket az embereket. Ők azok, akiknek együtt kellene működnie a bíróságokkal. De az ETA volt tagjai mindig csak követelnek, nem akarnak igazán együttműködni. Semmit nem várhatunk ezektől az emberektől, ezektől a terroristáktól, miközben nekünk tiszteletben kell tartanunk az áldozatok emlékét. Joga van a családoknak, hogy reményt kapjanak, úgyhogy arra kérem ezt a szakbizottságot, hogy tartsa nyitva ezt a petíciót, és hogy szervezzünk Spanyolországba egy látogatást, ahol a belügyminisztériumba, az igazságügyminisztériumba látogassunk el, a, ne, a nemzetőrséghez és a legfelsőbb bírósághoz. Azért, hogy méltóságot adjunk az áldozatok emlékének. Én nagyon jól tudom, ezt a bizottságnak mondtam, pontosan tudom, hogy mik az irányelvek, amiket említettek, én ezeken dolgoztam. Az áldozatokra vonatkozó irányelv 2011 óta készül. Tehát tudom, hogy milyen hatáskörük, tudom, hogy mire szánták őket, tudom, mi van a preambulum bekezdésekben, tudom, mi van a, tek, a szöveg fő részében. Tudom, hogy az áldozatoknak segíteni fog. De ennek ellenére nem kap elég nyilvánosságot ez az ügy. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy vannak most ilyen eszközök. Önök azt mondják, hogy nincsen jogorvoslatra lehetőség ezen a téren. De itt, az Európai Parlamentben és itt a szakbizottságban az a feladatunk, hogy az európai áldozatok jogot kapjanak ahhoz, hogy egyenlő értékűek legyenek a törvény szemében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pagazorton a kolléga parancsolja. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Bátyámról említést étetett, ezért valamit pontosítani szeretnék. Bátyámat megölték. A szocialista párt tagja volt, Baszkföldön és az emberi jogok védelmezője volt. Az a csoport, amelyet mi fölállítottunk Baszkföldön, 2010-ben, 2003-ban kapta meg a Szaharov díjat. Bátyám és kollégái, José Luis például már a Franco diktatúra ellen is küzdött, ezt a két embert megölték, 2003-ban Szahorov díjasak voltak, három év múlva lemészárolt őket az ETA. Valóban a politikai tevékenységük okán ölték meg őket. Biztos megdöbben azon, hogy az büntetlenség még így is, még most is ilyen elterjedt Spanyolországban. Baszkföldön széles körű a félelem A gyilkosságot a terror és az üldözés struktúrájának homeopatikus gyógyszereként alkalmazták, hogyha ezzel a metaforával élhetek. Hasonlított a baszkföldi helyzet az olasz maffia tevékenységéhez. Szerződéses gyilkosok végezték el a piszkos munkát az ETA nevében valódi terrorban éltünk. Gyermekkorunkban ez vezetett oda, hogy aktivistákká váltunk. Van az egyik eset San Sebastianban, láttam itt a dokumentumomban is. San Sebastianban és az én szülőfalumban is 30 megoldatlan eset van. Ez a világ egyik legszebb városa, San Sebastian, de mégis eh, ezek a esetek feltáratlanok maradtak. Mondanom se kell, hogy eh, mind a családokat, eh, mind a személyeket, mind üzleti vállalkozásokat és a, a lakóházakat és mindenfajta ingatlant is sértettek, tehát szellemi és anyagi kárt is okoztak ezek a támadások. Mit szeretnék mondani? Nos, azt, hogy mindenképpen a morális jóvátételre van szükség. Meg kell látogatnunk itt, a petíciós bizottság küldöttségének el kell látogatnunk Spanyolországban, többet tudunk tenni, mint amiről a törvény szól. Egy új kormány állt föl Spanyolországban, a új levelet küldhetünk nekik, felhívva a kormány válaszaiban található hibákra és hiányosságokra figyelmet. Olyan időszakot értünk meg, élünk meg, amely legalábbis nálunk Baszkföldön a terrorizmus utáni időszak. Márpedig nekünk, Európai Parlamentként, Európai Parlamenti képviselőként az kell, hogy legyen a feladatunk, hogy ne, ne feledjük el a múltat. Emlékeztetni kell mindenkit arra, hogy az áldozat és az elkövető között egy dialektika működik, és az adatokat fel kell tárni. Köszönöm szépen. Terik Abrasz úr kért még szót, parancsoljon. Thank you. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm tehát, elnök úr. Nem tudom, hogy egyáltalán jogomban áll mindennek fényében, mindezen tragédiák hallatán felszólalnom. Máshova kellett volna mennem, de itt akartam maradni önökkel, hogy megosszam együttérzésemet, szolidaritásomról biztosítsam önöket, hiszen szörnyűsége, ami történt, szörnyű cselekmények, ezek, amelyekről beszámoltak. Nekünk, a Peti Bizottságnak mindent meg kell tennünk, amit tehetünk, de azért itt egy igazságügyi és rendészeti kérdésről van szó. Hogyha a kollégák gondolják, én is támogatom a tanulmányozó út, a fact-find, tényfeltáró út gondolatát, de jelzem, hogy a tényfeltáró út során a tényeket tárjuk fel, de hát a tények világosan láthatók, tisztában vagyunk a tényekkel, nem kell ezeket már feltárni újra. Nem olyan ez, mint, hogyha, mint amikor Donjánába megyünk, és látjuk, hogy hogyan romlott a helyzet. Nem, itt teljesen tisztában vagyunk a szégyen teljes tényekkel. Elmehettünk Spanyolországban, de hát mi a célunk ezzel? Nyomást akarunk gyakorolni ezzel a hatóságokra, a döntéshozókra? Kampányolni akarunk? Vagy elvárásokat akarunk megfogalmazni ezzel a tényfeltáró látogatással? Ezt tisztáznunk kellene. De van itt még egy gondolat. Még akkor is, hogyha sikerül igazságot szolgáltatni, a sebek soha nem hegednek be egészen a még akkor is, hogyha valakit um, évtizedekre, e, évszázadokra zárnak rács mögé, a fájdalmat ezt sem fogja orvosolni, a igazságtalanság érzését soha nem fogja ez helyettesíteni. Tegyünk meg mindent, amit meg tudunk tenni, Hogyha ez egy tanulmányozó út lenne, akkor menjünk oda Spanyolországba, de ne ringassuk magut, magunkat abba az illúzióba, hogy egy tényfeltáró látogatással elérjük a célunkat. Számoljanak velem, számoljanak a támogatásommal. Én még egyszer hangot szeretnék adni a riadalmomnak, a megdöbbenésemnek, hatékonynak kell lennünk. Köszönöm szépen. Mielőtt el, elnöklőként megpróbálnám megfogalmazni a javaslatomat a konklúzióra, engedjenek meg egy mondatot, mint képviselő elmondanom úgy, mint ennek a bizottságnak a tagja, és aki ennek a témának a felelőse az Európai Néppárt részéről. Tehát az Európai Néppárt is támogatja az önök petícióját is van, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az igazságot mielőbb megpróbáljuk napvilágra juttatni. És ha megengedik, akkor most a vita alapján a következő öt pontban foglalnám össze a javaslatomat. Először is a petíciót természetesen nyitva hagyjuk. Azt hiszem, hogy ez teljesen konszenzuális vélemény itt. És folytatjuk ennek a petíciónak a sorsára való odafigyelést. A második kérés, ami itt elhangzott, az az, hogy küldjünk delegációt, tényfeltáró delegációt Spanyolországba. <clears throat> Azt hiszem, hogy ezt a kérést regisztráljuk, és az elé a testület elé terjesztjük, amelyik erre jogosult, erről jogosult dönteni, tehát a koordinátorok elé visszük ezt a javaslatot, és regisztráljuk az önök kérését. A magam véleményét, ha ezzel kapcsolatban meg, megmondhatom, úgy érzem, hogy a spanyol hatóságok nem súlyánál fogva kezelik ezt a témát és azért kell, hogy érezzék, hogy az Európai Parlament részéről van egy odafigyelés, és van egy politikai nyomás, van egy elvárás, hogy ezzel a kérdéssel korrekt módon kell foglalkozni, korrektebb módon, mint eddig. A harmadik javaslat itt elhangzott, új kormány van Spanyolországban, főleg új igazságügyminiszter, tehát megírjuk az új leveleinket. Javaslom, hogy új leveleket írjunk Spanyolországba és jelezzük azt, hogy szeretnénk az eddiginél konkrétebb válaszokat és főleg konkrétebb lépéseket Spanyolországban látni. A negyedik javaslat az volt, hogy küldjük meg ezt az anyagot, a, és kérjünk véleményt ugye a spanyol ombudsmantól is, aki esetleg adhat egy kívülálló véleményt, nem konkrét része a spanyol kormánynak, illetőleg elküldjük a libés kollégáknak a Libébe, a Libé bizottságba, kikérjük a, az ő szakmai véleményüket is. És azt hiszem, hogy körülbelül ez nagyjából, amit ebben a kérdésben megtehetünk. Úgy érzem, hogy ebben konszenzus van. Önöknek nem tudok mást mondani, mint azt, hogy tartsanak ki, kitartás, Biztos, hogy ez sok energiát igényel ez a téma, de ezt tovább kell görgetni, és azt hiszem, hogy mindannyiunk nevébe tudom tolmácsolni, hogy a bizottság szimpátiája önökkel van. Szorítunk önöknek, és ami a mi hatáskörünk, amit mi meg tudunk tenni, azt meg fogunk tenni a jövőben is. Egy problémánk van, mi a spanyol igazságszolgáltatás helyett nem dönthetünk. Azért ezt ugye látnunk kell. Egyébként látják itt a hangulatot ha mi dönthetnénk, akkor már, már most ma el, el tudnánk dönteni, és végére, végére tudnánk tenni a, a, érni a, a témának. Csak hát ugye ez a jogkör, ez a spanyol autoritásokat, a spanyol igazságszolgáltatást illeti meg. Parancsoljon öné a végszó, kettő perc. Mikrofont kérnénk. Sí, gracias. Hay una cuestión que nos parece muy importante. Igen, köszönöm szépen. Mi is úgy érezzük, hogy nagyon fontos az, hogy az alap problémát tisztázzuk. Az, hogy az ETA által elkövetett szörnyűséges bűnök, emberiség ellen elkövetett bűnökre még ráépül egy további probléma, hogy nem kaptunk megfelelő igazságszolgáltatást, sem az igazságot nem tárták fel. Úgyhogy itt két problémáról van szó, és ez súlyosbítja az eredeti bűnöket. Büntetlenül maradtak ezek. Mivel nyilvánvalóan szeretnénk tenni, hogy mit szeretnénk, elmondok valamit. Jövő héten 25-e lesz a 20. évfordulója annak, hogy Manuel Hamarinha meggyilkolása megtörtént. 25 éve nem büntették meg a bűnösöket. 25 éve nem kapott igazságszolgáltatást. Mi Argentinához fordultunk, és a nemzetközi joghoz, akik az emberiség ellen elkövetett bűnként megkezdték ezt az ügyet, az igazságszolgáltatás, és foglalkoznak az ügyünkkel. Úgyhogy a probléma igazából ez, a büntetlenség. Amikor Argentina arra kérte Spanyolországot, csak hogy értsék, hogy pontosan mi történik, hogy adja ki Spanyolország a dokumentumokat, hogy feltárhassák az ügyet, akkor Spanyolország azt mondta, hogy igen, de mi húsz éve nem foglalkoztunk ezzel az ügyel. Azt mondták Argentinának, hogy ezt az ügyet mi már lezártuk, a gyilkost elítéltek. Ez egyszerűen egy szégyenletes hazugság. Ez a hazugság azt mutatja, hogy nincs határa ennek a dolognak Spanyolországban. Az, hogy két gyilkos szabadlábon hagyunk 25 évre, az egy dolog, de a másik dolog az, hogy amikor spanyol állampolgárok saját pénzüket költve átkelnek az óceánon, Argentinához fordulnak, hogy jogorvoslatot kapjanak, akkor ezt a választ kapják, de Spanyolország megmakacsolta magát, nem akarja kivizsgálni az ügyeket. Igazából a végletekig nyomják ezt a kérdést. És képesek voltak hazudni az argentin hatóságoknak, hogy elítélték a büntösöket. Tessék, itt van ez a dokumentum, ez mutatja egyértelműen, hogy ez hazugság, szemenszedett hazugság, soha nem volt ilyen per, soha nem ítélték el a bűnösöket, és soha nem tárták fel az eseteket. Úgyhogy az ombudsmantól szükségünk lenne egy bizonyítványra arról, hogy spanyol hatóságok de facto hazudtak. Úgyhogy Spanyolország egyszerűen nem akarja kivizsgálni ezeket a bűneseteket. Üm, igazából üm, a szófordulatok mögé bújnak, és A német, spanyol és európai bíróságok segítségével felderíthetnék a bűnügyeket, de hiába intézünk a spanyol hatóságokhoz leveleket, egyszerűen válasz nélkül hagyják azokat. Úgyhogy arra lenne szükség, hogy kimondjuk, hogy nem lehet megengedni, hogy az Európai Unió egyik tagállama hazudjon és ez büntetlenül megúszza. Úgyhogy az, hogy Spanyolország hazudik Argentinának, és azt mondja, hogy a perek már lefolytak. Hát gondoljanak bele az özvegyek érzéseibe. Szükségünk van arra, hogy ez az eset nyitva maradjon, az argentinok nyitva tartsák, hiszen tudjuk, hogy Spanyolország lábbal tapossa az áldozatok emberi jogait hogy lehetne még jobban inzultálni az áldozatokat, miután 20 évig szenvedtek, azzal, hogy az elkövetők büntetlenül maradtak, most pedig még megpróbálják szemük láttára az argentin hatóságok munkáját is elfolytani. Ezt megengedjük az Európai Unióban? Föl kell tennünk a kérés, kérdést önöknek a spanyol ombudsman és a spanyol kormány válaszoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát nyitva hagyjuk a petíciót, nyitva hagyjuk a petíciót, annak a folyamatnak az alapján járunk el, amit összefoglaltam, beleértve azt is, hogy kikérjük a spanyol ombudsman véleményét is, és visszatérünk a válaszok megkapása után ennek a dolognak, a témának a megtárgyalásához itt a petíciós bizottságban is. Köszönöm szépen! Hölgyeim és Uraim, az utolsó petícióhoz értünk. Ez a 665 per 2015-ös petíció egy német állampolgár petíciója a frankfurti repülőtér finanszírozásával kapcsolatban. Úgy tudom, hogy nincs itt a petícióban. A petíció benyújtója nincs itt, nincs jelen. Az elemzésből, amit kaptunk, azt látjuk, hogy bizonyos kérdésekben a petíció tartalma nem felel meg valószínűleg minden állítását illetően a valóságnak. Ezért most Johannes Herren urat kérném meg az Európai Bizottság részéről az Európai Bizottság véleményének tolmácsolására. Herren úr, parancsoljon! Um, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul beszélek. És nagyon rövidre foghatom magamat. Ugyanis amikor megkaptuk a petíció benyújtójának a petícióját, ezt egy sorban összefoglalva azt mondhatom, azt panaszolta, hogy a frankfurti repülőtér fejlesztéséhez az Európai Unió pénzével járulnak hozzá, hiszen ez azt jelenti, mondja a panaszos, hogy az adófizető finanszírozná további uh, zaj uh, növekedést a repülőtéren. Megvizsgáltuk ezt a tényállást. Hessen az Európai Regionális és uh, Regionális Alapból, az EFRA-ból kap támogatást, de ebből a támogatásból nem a frankfurti repülőtér bővítését finanszírozzák. Az EFRA egy csomó prioritással rendelkezik, versenyképesség, innováció, kis és középvállalatok, de ahogyan már az írásos válaszunkban is elmondtuk, a petensnek, a panaszosnak nagy infrastruktúra finanszírozás nem szerepel az EFRA program támogatásában. Ilyen módon tehát nem állja meg a helyét a petíció alapjául szolgáló panasz, ehhez nem is tudok már mit hozzátenni. Erre úr, köszönöm szépen. Thank you very much. Az írásos elemzések is azt mutatják, hogy ez egy félreértés volt, tehát a petíció benyújtójával valószínűleg nem rendelkezett megfelelő információkkal tehát ebben az esetben valóban nem tudunk más csinálni, mint lezárjuk a petíciót. Lezárjuk a petíciót, és ezzel ezt a témát befejeztük. Hölgyeim és uraim, úgy néz ki, hogy ez a mai program. Megköszönöm mindenkinek a mai tanácskozást. Szép estét kívánok, és holnap folytatjuk a koordinátorok ülésével is fél tizenegykor at 10.30 is the voting. Fél tizenegykor szavazás. Köszönöm szépen, szép estét. Have a nice evening, all the best.